Morning, ladies and gentlemen. It's uh, five Köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok! 9 óra múlt 5 perccel, hogy megmondjam a pontos időt, és kicsit késésben vagyunk. Nézzük először a napirend elfogadását. Még mielőtt elfogadjuk magát a napirendet, hadd tájékoztassak mindenkit arról, hogy ma lesz egy második kör háromoldalú tárgyalás a pakisztáni fájlal kapcsolatban. Éppen ezért azt javasolnám, hogy az ezzel kapcsolatos szavazást tegyük hát a holnapi ülésre. Jó, köszönöm. Ötös pont az Európai Parlament igazgatóságának beszámolóját is elhalasztjuk. Ellenzi ezt valaki? Nem? Jó, köszönöm. Az ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Rendben van? Jó. Hármas pont az elnök közleményei. Arról szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy az interneten közvetítjük az ülést a zárt és pontokon kívül. mindig ugye felmerül a kérdés, hogy melyik gombot kell megnyomni, nekünk itt a pódiumon mindenképpen erre oda kell figyelni, kérem önök is figyeljenek erre kiosztottuk az eddig kapott postát, ami az üléssel kapcsolatos. Ha kérdésük van, forduljanak a titkársághoz. Hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a mai ülés itt lesz, tehát a mai napon itt lesz. Holnap viszont a P5B001-es teremben, 5. emeleten kérem tehát, hogy vigyék magukkal az anyagaikat a GSP rendeletet uh, uniósban, ezt a 260-as, 216-os szabály értelmében a jogásznyelvészek vizsgálják, van egy korrigendum, technikai jellegű módosítások vannak, éppen ezért további lépésekre nincs szükség, a szeptemberi plenárison kerül mindez egyébként bejelentésre. Most pedig két új tagot is köszönhetek csoportunkban, de sajnos ők még nincsenek itt. Nora Berrer asszony, aki Abba úr helyére lép, és Henry Weber úr, aki Arif úr helyére került. Nem is tudtam. Item 4. Negyedik napi rendi pont a háromoldalú tárgyalások jelenlegi állása az MFI keret rendelet tárgyalásai. Martin, ez a te pontod, kérlek szólj hozzá. Gratulál, uh, уважаемые kollégi. Nagyon köszönöm. Kedves kollégák! Csak nagyon röviden arról tájékoztatnék mindenkit, hogy hogy is állnak a rendelet tervezettel kapcsolatos tárgyalások az MFI vonatkozásában, mikrofinanszírozás kapcsán. Két ülésünk volt három oldal formátumban. Ezt a Dán elnökség elnökölte. Köszönöm is nekik a konstruktív munkájukat a két tárgyalási kör során. Június 4-én volt az első ülés, amikor is plad eszmecsere volt az alapelveket és álláspontokat illetően. Az állásfoglalásunk alapján folytattuk megbeszéléseket. Aztán június 28-án is folytattunk tárgyalásokat, amikor is már lényegesen jobban részletekbe merültünk. Végighallgattuk az álláspontokat cikről cikre. Nagyon élénk vitát folytattunk. Van még feladat bőven, mivel a legtöbb vitatott aspektus vonatkozásában nem sikerült dőlőre jutnunk. Ez a következő ülésen kerül, ha minden jól megy. Szeptemberre tervezzük ezt az ülést, már ciprusi elnökléssel természetesen, és reményeink szerint egy mindenki számára elfogadható kompromisszum kialakítására kerülhet sor. Európai Parlamentként mm, meglehetősen határozott álláspontunk van amelyeket aztán megtárgyalunk a többi kollégával is majd természetesen. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Máté. Nem tudom, szeretne valaki hozzászólni? Jól van, akkor az autonóm kereskedelmi preferenciák vonatkozásában, amely egy nagy fontosságot élvező téma, hogy említettem röviden a bevezetőmben, egy háromoldalú tárgyalás zajlik, első kör június 14-én volt, Megkaptunk egy felülvizsgált verziót az elnökségtől, az elnök jelenleg is ezen a tárgyaláson van egyébként és a nap során, majd a későbbiekben még beszámol arról, hogy mi történt ezen a trialóguson. Ha és amennyiben van valami megoldás ezzel kapcsolatban, akkor a javaslatom értelmében holnap szavaznánk erről. Összességében a tanács elfogadta a javaslatot, de végig kell menni az egyes elemeken, javaslatokon, módosítókon. Rendben. Az ötös pont akkor elhalasztásra került, nézzük akkor magát a hatost. Ez egy időközi jelentés a 2014 és 20 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelének elősegítése vonatkozásában. Úgy volt, hogy erről nekem szólnom kell, de hát nem kaptam meg, hogy mit mondjak, nem kaptam anyagot erről. Nem tudom, van-e, aki hozzá szeretne ehhez szólni. Zájkran nincs itt, és nem is lesz. Nem tudom, hogy szeretne -e valaki ehhez hozzászólni. Who are, the, who are the shadows? Do we know? Kik az árnyék jelentéstevők ezzel kapcsolatban? Tudjuk? Nem tudjuk? Jó. Lenne egy javaslatom. Meghallgatjuk az Európai Bizottság képviselőjének álláspontját, és hogyha valaki ehhez hozzá szeretne szólni, ugye erre lehetőséget adunk. Aztán úgy érszük, hogy meg volt az első vitakör. A bizottság részéről a képviselőt szeretném kérni, hogy számoljon. Dupont úr? Elnök úr, elnézést. Kollégáink még úton vannak, nem értek ide. Mikrofont kérünk az elnöknek. Ja. Ja. Sorry. Uh... Nos. Kérem, értesítsenek majd, hogyha a bizottság képviselő megérkezett, akkor majd visszatérünk erre a pontra. Tovább lépünk tehát a hetedik napi rendi pontra. A gond mindig az, hogyha időben kezdik az ülést, senki sincs még itt. Hetes pont az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az EK és Szerbia közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó eljárások. Jones itt van. Tessék. Igen, köszönöm, elnök úr. Éppen most érkeztem. Egy pár dolgot megosztanék a végrehajtási rendelkezések vonatkozásában a nevezett témában. Ehhez vannak plusz ideiglenes megállapodások. Ez április 29-én került aláírásra, még pedig 2008-ban, és ez nem lépett hatályba, mivel ezt még a tagállamoknak ratifikálnia kell. Van egy köztes megállapodás, egy ideiglenes megállapodás a kereskedelmi részeket illetően, a bizottság azt javasolja, hogy erre az ideiglenes megállapodásra legyenek olyan jellegű eljárások, mint a Nyugat-Balkán más országaira, Albániára, Horvátországra és Bosznia-Hercegovinára. Vannak e, itt ilyen különböző végrehajtási rendelkezések, ez a komitológia témakörébe tartozik az Omnibus egy hatája alatt. Az Európai Parlament már több módosítót fogadott el ezzel kapcsolatban az első olvasatban, az Omnibus egyel kapcsolatban, ez idén márciusban volt. Ugyanazt a, az utat járjuk most is, és hogy tényleg konzisztensek legyünk a komitológia rendelkezéseket illetően, én a magam részéről a jelentésemben ugyanezeket a módosítókat javaslom, amelyek már az Omnibus egyben benne vannak. Itt, különb, itt tanácskozási eljárást javaslunk, sürgős eljárások esetében, illetve írásos eljárást. Általánosságban pár szót még talán. Kedves kollégák, ez a stabilizációs és társulási megállapodás célja az, hogy szabas kereskedelmi területet hozzon létre az Európai Unió és a nyugat-balkáni térség között. 2010. februárjában volt egy egyébként megállapodás EU-Szerbia vonatkozásában, de írásos megállapodás nélkül erre, ennek alkalmazására nincs lehetőség. Szerbia az autonóm kereskedelmi preferenciákban részesül továbbra is, mivel nincsenek meg még ezek a végrehajtási rendelkezések. Mindenképpen érdekünk az, hogy gyorsan hatályba lépjen ez. Of course, uh, the regulation depends on the outcome. Természetesen fontos, hogy az omnibus folytatódjon. A tanács azonban még nem egyezett meg a tárgyalási mandátumban. Éppen ezért az új elnökségnek lesz a feladata, hogy itt erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy kimozdítsa ezt az ügyet és az egyéb ide tartozó ügyeket a komitológiai ügyekkel együtt már két és fél év telt el azóta, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és szerintem legfőbb ideje, hogy a rendelkezéseknek megfelelően intézze a dolgokat. Én nyomon követtem az szakbizottságunknak a tárgyalásait és a különböző komitológiai megbeszéléseket, és remélem, hogy ehhez a kollégák támogatását is meg fogom nyerni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Joss Sisters úr. Grazie, grazie Presidente. Io sostituisco la Köszönöm szépen, elnök úr. Én helyettesítem Koppa kollégánkat, aki árnyék jelentéstevő. Ebben a témakörben helyettesítem őt, és csak csatlakozni tudok mindahhoz, amit kollégánk elmondott a tekintetben, hogy mennyire fontos ez a stabilizációs és társulási megállapodás Szerbiával. Nyilvánvaló, hogy ki kell egészíteni a csatlakozási folyamatot a Balkán esetében. Ez a javaslat kereskedelmi előnyöket is megtestesít bilaterális szinten Szerbia és az Európai Unió között. Tehát ahogy Kopa kollégánk említette, ki kell, elégíteni, ki kell egészíteni ezt a folyamatot. Azonban ez elhangzott már a jelentéstevő hozzászólásában is, vannak itt bizonyos problémák, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy kiesik ennek az új rendeletnek a jóváhagyása. Tehát egyetértünk a módosító indítványokkal, amit a jelentéstevő tett, és amelyek jó irányba mennek, de mi is úgy gondoljuk, hogy az elnökségnek kell kezdeményeznie annak érdekében, hogy megfelelő olyan kompromisszum szülessen, amely megfelel a célkitűzéseinknek, és amelyek ugyanakkor egy nagy többséget is fel tudnak sorakoztatni, ha nem is egyhangú támogatást liberális frakció részéből Martin és David Ka- Francis Kala miután. Köszönöm szépen, én is csak nagyon röviden. Mi zöldek teljes mértékben támogatjuk a megközelítését, és nagyon fontos, hogy a parlament itten jelen legyen, úgyhogy támogatni tudjuk a jelentést. Köszönöm. Van-e hozzászólás a bizottság részéről? Szkana úr? Köszönöm szépen. Igen, de a bizottság ebben a szakaszban még nem tud sem észrevételt, semmit mondani. Nincs mondani valója. Köszönöm. Okay. Jules, you want to come back? <laughs> Rendben. Akkor visszakéred a szót. Válasz. Igen, hát csak köszönöm szépen a különböző megjegyzéseket, és akkor folytatjuk így. Rendben július 20-a a módosítók határideje. És akkor most visszatérünk a Kamál jelentéshez. Most már valaki van itt a bizottság részéről is. Duponté úr. Thank you, Chairman. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy általános észrevételt szeretnénk tenni ahhoz, hogy az uniós kereskedelmi politika és az egyéb források a DG Trade, a kereskedelmi főigazgatóság részére. Itt van egy kialakulóban egy tárgyalási agenda, és a jelenlegi gazdasági pénzügyi kontextus figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a kereskedelem egy alapvetően fontos elem ahhoz, hogy az unió kilábalása megvalósuljon. A jelenlegi gazdasági lassulás, az euró válság és a kölcsönös kereskedelmi igények mind nehezítik a helyzetet. A kilábalás nem le azonnal fog megtörténni, éppen ezért nagyon fontos véleményünk szerint, hogy a kereskedelmi és befektetési beruházási politikát tudjuk felhasználni arra, hogy az uniós stabilitást, növekedést és foglalkoztatást ezzel segítsük. Ehhez persze megfelelő eszközökre is szükség van. Amit jelezni szeretnénk, az az, hogy a bizottság letett az asztalra egy anyagot, aminek két vetülete van. Egyrészt a bizottságon belül is ezt ki kell fejleszteni, mert a tárgyalások haladnak, ezt megfelelően nyomon kell követni, és fel tudunk bizonyos eh, területeken szabadítani bizonyos eszközöket, amik átcsoportosíthatóak olyan helyekre, ahol nagyobb szükségletek vannak. A második eh, dolog pedig, hogy ahogy említettem, hogy egy nagyon ambiciózus tárgyalási ütemtervünk van, amiről már sokszor volt szó, ezek eh, pedig párhuzamosan futnak, az elmúlt két-három évben is ez így volt, éppen ezért nagyon nehéz ezeket azonos sebességgel vinni, és ugyanakkor és az összhangban a forrásainkkal. Tehát az üzenetem önöknek az lenne, hogy nagyon nagyra értékelnénk, hogyha a parlament támogatná azt, hogy kapjunk további forrásokat ehhez a témához. Köszönöm. Um, have two speakers, uh, Bernd. Két hozzászólom van, Bent. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy helyén való lenne, ha a bizottság több erőforrással rendelkezne. Ugyanis a Lisszaboni szerződés szerinti változásokat megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a Digitrade-nek a személyzeti állománya az nem változott. Jól lehet, nagyon nagyok a feladatköri változások. A kérdésem az lenne, hogy a Digitrade tevékenységei a külgazdasági kapcsolatok területén hogyan változtak. Ugye nyilván a kereskedelmi megállapodásokat nem csak megkötni kell, hanem a külképviseleteken kereskedelmi atasékra van szükségünk, akik az európai ipart támogatni tudják, felmutatják a más országokban mutatkozó piaci lehetőségeket, esélyeket. Úgyhogy a DG Trade-nek a érintett kül képviseleteken a külügyi szolgálattal együtt kereskedelmi képviseletet is létesítenie kellene, hogy a meglévő kereskedelmi megállapodások végrehajtása zöggenőmentes legyen. Okay, thanks. Me. I'm a puzzled. Franciszka Keller, tehát egy kicsit, kicsit meg vagyok lepve, mert ez a Kamál úrnak a jelentése, ez kizárólag a kereskedelmi főigazgatóság ő, ők ügyeivel foglalkozik, hogy vannak -e egyéb vetülete is. És nem igazán vagyok ellene, hogy ide egyéb dolgok is bekerüljenek, és más főigazgatásságuk is, mert rengeteg munka van, de szerintem ez nem igazán segít nekünk, hogyha megvizsgáljuk az agendákat, nagyon sok olyan pont van, amivel rendkívül nehéz problémáink vannak, nehezen tudjuk követni, növekszik a sebesség, és a parlamenten belül ki az, aki ezt mind nyomon fogja követni, úgyhogy megfelelő munkát tudjunk végezni. Mindig csak minden gyorsabban, gyorsabban, hát a megfelelő nyomonkövetést is biztosítani kell. És szerintem már most is ez rendkívül nehéz. Tehát nem hiszem, hogy a dolgok felgyorsítása igazán segítene. Esetleg esetleg lehetne pontosítani ezeket a sürgősségi területeket, ahol ö, jó lenne, hogyha kapnának segítséget. Thank you, Mr. Murphy. Elnök, köszönöm szépen, Murphy úr. Köszönöm. Ez ugye erőforrás és erő kérdése honnan jönnek a források, ez nem csak egy olyan kérdés, hogy kérünk erőforrásokat, és akkor kapunk, hanem hát, hogy honnan. És a bizottság politikája is fontos, illetve az, hogy a belső piacot ne menjen tönkre, és a külső piacokat próbáljuk felhasználni ahhoz, hogy kilép, kilábaljunk. Ilyen vonatkozásban a nemzetközi kereskedelem fontosabbá válik. Azonban ez nem igazán megoldás a kisvállalkozásoknak és az Európában munkát keresők számára, mert általában a világgazdaságban problémák vannak. Tehát mindenki nagyjából ugyanazokat a neoliberális megállapodásokat szorgalmazzák, amiket viszont nem feltétlenül tudunk elfogadni. És az, hogy honnan lesznek források, az nem világos, és így nincsen igazán értelme még a kereskedelemnek sem, illetve egyes vetületei a kereskedelemnek nem helyettesítik a fejlődést. Elnök, köszönöm csak eljárási kérdést, illetve Kamál úrnak a jegyzeteit nézve itt, megváltoztak a határidők októberről szeptemberre. Ez a költségvetési szavazás miatt van így valószínűleg, vagy valaki tudja, hogy milyenek az oka? Jó, akkor bizottságnak visszaadom a szót. Mert ugye most arról beszélünk, hogy mennyire gyorsan kell ezt átvinni. Bizottság? Thank you, Chairman. Um, first of all, and maybe I'll... Köszönöm szépen, elnök úr, és talán a második kérdéssel indítok mindjárt az szükségletekkel, mert nagyon gondosan elemeztük és megnéztük, hogy milyen szükségletek, igények vannak a tárgyalásokhoz, és teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nadrágszi hangulat van, és hogy a bizottság is szeretné csökkenteni a az erőfor, a munka erőforrásokat. Tehát itt van egy kereskedelmi ütemtervünk, szabad kereskedelmi tárgyalásokat folytattunk régiókkal, országokkal, és továbbiakat kívánunk megnyitni 2013-ig, még 13 újabb tárgyalás van kilátásban. Ez majdnem kétszer annyi, mint amennyi jelenleg folyamatban van. A másik elem nyilvánvalóan az, hogy a tárgyalás az egy dolog, amit mi végzünk, de amit látunk, hogy a megállapodásoknak a természete is megváltozott átkerülünk egy szélesebb kontextusba, nem csak a vámcsökkentésekről beszélünk és tárgyalunk, hanem sokkal több szabályozási elem is van ezekben a tárgyalásokban. Ehhez is további erőforrásokra van szükség, hogy a végrehajtást és a megállapodásokat is ellenőrizni tudjuk, illetve azoknak a végrehajtását harmadik országokkal. Ez fokozottan nehéz olyan országok esetében, ahol egy növekvő protekcionizmus tanúi vagyunk, például Brazília, Argentina, Oroszország, a meglévő szabályok betartását figyelmemmel kísérni már önmagában egy nehéz feladat. Itten nyelvi képességek, specifikus profilokra van szükség és jelenleg ehhez képest nagyon korlátozottak az eszközeink. Továbbá újabb kompetenciáink is vannak a befektetés beruházási területen, ez a Lisszaboni szerződésből következik, itt is szeretnénk fejleszteni a tevékenységünket. Nagyon nagy potenciálok vannak ebben a nagyvállalatoknak, a kis és közepes vállalatoknak is. Itt megint csak további forrásokra lenne szükségünk ahhoz képest, amivel jelenleg rendelkezünk. Részletes elemzését elvégeztük annak, hogy mi az, amivel rendelkezünk a központban és a delegációkon, a kirendeltségeken. Ez természetesen a különböző tárgyalások gyorsasága is attól függ, hogy hogyan tudjuk ezt ellátni. Ami pedig a kapcsolódási kérdéseket illeti, hogy mi az, amit a központban végzünk, mi az, amit harmadik országban az uniós kirendeltségeken, és a tagállamoknak a követségein keresztül, hogyha van nekik ilyen. Erről nagyon sok vita folyik, hogy a lehető legjobb kapcsolódást valósítsuk meg. Nagyon jó az eredménye ennek a munkának a tagállami követségekkel való együttműködésben, például a nagy feltörekvő piacokon, létrehoztunk piaci hozzáférési csoportokat, és a tagállamokkal megvitattuk, elsősorban azokkal, amelyek leginkább érintettek, illetve hogy milyen vállalatokat érint, milyen intézkedések vannak, amiket le kellene bontani, és ez nagyon gyümölcsözően halad, nagyon produktív. Gondolkodunk azon is, hogy mi lenne a lehető legjobb allokációja a források az uniós delegációkon, kirendeltségeken belül ez egy olyan jelentés, amit a bizottság elé fogunk terjeszteni. Ez egy Workload Assessment and Rebalancing, tehát munkateher elosztás és kiegyenlítés címet neve viselő anyag. Megpróbáljuk a bizottsági munkaerőt is úgy átcsoportosítani, hogy jobban megfeleljen az igényeknek, és a feltörekvő gazdaságokat jobban ki tudjuk szolgálni. És a kereskedelmi igazgatóságon egy moderált növelését kértük a, a munkaerőnek, mert 151 néhány kirendeltség van, ahol sajnos csak ezeknek egy harmadában van kifejezetten kereskedelmi felelős. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb helyen egyszerűen nincsen olyan kollega, aki kifejezetten és kizárólag a kereskedelmi ügyekkel foglalkozna, aki világosan látná, hogy itt kereskedelmi hozzáférési lehetőség vagy szabályozási kérdésekkel kell -e foglalkozni. Tehát a forrásaink nem csak a központban kell, hogy növekedjenek, hanem a kirendeltségeken is, és itten válvetve dolgozzunk a tagállamokkal együtt. Köszönöm. Uh, <coughs> excuse me, thank you very much. I've just been handed... Köszönöm szépen. Most kaptam meg a, a féle kérdéslistát. Nem tudom, hogy a tagok fel szeretnék venni szájddal kapcsolatot. Négy kérdés van itt. Az egyik az, hogy a négyes cím Globális Európa tételei fedik-e a gazdasági együttműködés szükségleteit, megfelelőek-e a külső eszközön keresztül ezek másodszorban a negyedik cím előkészítése megfelele annak, amely ambíciót elvárunk ettől. Aztán a Harmadik kérdés az, hogy elfogadható az egyensúly az egyes eszközök között, hanem miért nem, negyedsorban pedig, hogy koherensek-e az eszközök és a végrehajtásai. A kollégák úgy gondolják-e, hogy az administratív kiadások kielégítőek-e a bizottság leti erre az utolsó kérdésem a választ is adott. Aztán eljárás ügyi kérdés Október 10-11-re hozták előre a szavazást a költségvetésről. Szorít az időkeret, tehát nagyon lényeges, hogy időben elkészüljenek az anyagaink, összeszedjük a gondolatainkat ha megnézzük szeptember 7 és 18 között milyen, mennyi javítja meg az elnök, ha 17, 17, szeptember 17-18-as szavazatokat megnézzük, hogy október 10-11-hez képest ez egy hónappal előbbre került az anyagoknak rendelkezése kell állni angolul, de ez túlmegy a mi hatáskörünkön. Nem tudom, hogy miért hozták elő a, előre a szavazást, és engem ezt igazából megválaszolni. Módosítok határideje szeptember 5. Erről kapnak egy feljegyzést majd. Sorry. And the document, when we get the document. Mikor kapjuk meg a dokumentumokat? It, it is not possible to make any amendments. Nem tudunk módosítókat benyújtani, a hónap végén kapják meg ezt az anyagot majd. Yeah. Mrs. Um, who's the helmet? Establishing a financial instrument for development and cooperation. A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozatala. Most a fejlesztési együttműködési pénzügyi eszközökre térünk rá. Ez egy új uh, rendelet lesz 2014-20 közötti időszakban. Helmut a jelentéstevőnk, a Deve a vezetőit. Helmut. Köszönöm. Volt már első eszmecsere a legutóbbi ülésünkön ezzel kapcsolatban. akkor kialakítottunk bizonyos fő iránymutatásokat. Az elején mindjárt azt szeretném hangsúlyozni, hogy más bizottságokkal együtt ki tudtunk alakítani egy általános irányvonalat, a hatályt, a felépítést és a hasonlókat, illetően a DEVE, az AFET és a más egyes szakbizottságok részvételével a DEVE itt az illetékes szakbizottság vannak bizonyos módosítók a bizottsági javaslathoz kapcsolódóan, az Európai Parlament fő irányvonalát megkívánjuk ugye, tartani. A DEVE bizottság az elmúlt héten tartott egy ülést, melynek keretében első eszmecserét bonyolítottak le az anyaggal kapcsolatban. Az ottani jelentéstevő köszönetet mondott a bizottságnak ezért az új javaslatért a fejlesztési együttműködési eszköz vonatkozásában. Itt vannak bizonyos módosítások a jelenlegi DCI-t illetően. Ugye egyszerűsítési lépések vannak a közös programozást illetően, a partnerországokhoz való hozzáigazítás, komolyabb fókusz, jobb fókusz, bizonyos differenciálás bevezetése a különböző kölcsönöket és támogatásokat illetően. Voltak körülbelül, vagy volt nagyon sok módosítás, körülbelül 200 Erre rá is, ezzel rá is térek a mi munkafolyamatunkra ebben a bizottságban. Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját is, hiszen az elmúlt eszmecsere után kezdtük meg a munkálatokat az anyaggal kapcsolatban, és remélem, hogy a mai ülés után is tudjuk folytatni ezt a munkát. Következőket szeretném hangsúlyozni. Az Európai Parlament és ez, amit mondok, igaz az összes szakfizottságra, amely foglalkozik ezzel a dövés anyaggal. Nos, ők az, nekik az a feladatuk, hogy a együttműködési területeket beazonosítsák a legnagyobb fejlesztési finanszírozási eszköz vonatkozásában a 14-20-as időszakra nézve. Hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy az unió fejlesztéspolitikának fő célja az, hogy hozzájáruljon a szegénység megszüntetéséhez és hosszú távú csökkentéséhez. A kereskedelmi bizottságban, és tehát igyekszünk itt erre koncentrálni most ilyen fejlesztési keretben. Ez tehát a javaslatom irányultsága is. Vannak apró módosítások, amiket a bizottság javasolt a jelenlegi DC-vel kapcsolatban, mentén is el tudunk járni bizonyos mértékig, annak érdekében, hogy ez a DCI a fejlesztéspolitika nemzetközi trendjeinek jobban megfeleljen. Annak érdekében, hogy ezt javítsuk, a 4-es, 5-ös mellékletekkel kell többet foglalkozni, és a jogszabály 2-es mellékletének módosítására is szükség lehet. A bizottság munkájához alapvetően pozitívan állunk, hogy országokra és régiókra koncentráljunk, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy a szükségleteket sokkal jobban ki kell hangsúlyozni, ki kell alakítani a partnerországokkal, úgy, hogy bevonjuk az összes érintettet, eh, gondolok az adott ország parlamentjére és civil társadalmára is. Ezzel el is jutunk oda, hogy a bizottság szerintünk egy kicsit messze ment azzal, hogy a két oldalú fejlesztés együttműködésből bizonyos országokat kizárt. Éppen ezért azt javasolnám, hogy vegyünk újra fel bizonyos országokat, Latin Amerikából különösen a hármas mellékletben a jogosultságot élvező országok közé. Osztom a bizottság azon nézetét is, hogy az eszköz hatékonyságának növelésére mindenképpen szükség van. A rugalmasság nem vezethet oda, hogy a parlament és ellenőrzési szerepét elvegyük. Lehet, hogy egy kis ország ugye kis összeget kap a mi szemszögünkből, de nekik az lehet egy nagy összeg, erre is oda kell figyelni, oda kell figyelnünk, miközben vizsgáljuk a bizottság javaslatait. Így tehát a 60%-os mérték nem fogadható el a parlament számára. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy vissza kell térnünk még arra a kérdésre is, hogy a gazdasági, kereskedelmi célok mindig összhangban kell, hogy legyenek a fejlesztési kerettel. Ezt az üzenetet továbbítjuk mi a DEVE felé. Végezetül hadd mondjam még el, hogy üdvözlöm a bizottság megközelítését, melynek értelmében új ö, irányokat is felvezi a közös EU-Afrika stratégiát, például a javaslatába a fejlesztés együttműködés területén. Ez azt jelenti, hogy így Afrika szintén ö, elsőrangú ö, fontosságot élvez az Európai Unió prioritásai között a szegénység megszüntetése területén Nagyon jó, hogy a teljes finanszírozási összeget növelték, ez elvileg megkapja majd az Európai Parlament támogatását, és ezt mindenképpen szeretnénk az összel elfogadott anyagban látni. Időbeosztás vonatkozásában elmondhatom, hogy az árnyék jelentéstevőkkel tegnap is volt egy ülésünk, és munkatársakkal Szeptember 3-án lesz ülés és szavazás is erről, kicsit ezt bonyolultnak tartjuk. Talán jó lenne valami más megfelelítést kialakítani, és a titkárság talán megnézhetni, hogy a DEVE titkársággal együtt találnánk-e olyan menetrendet, amely lehetőséget biztosít a szakbizottságok tagjainak, hogy megnézzék a kompromisszumokat, a javaslatokat annak érdekében, hogy szeptemberben tényleg jó hangulatban kezdhessük a munkálatokat, és hogy tényleg segíthessük a DEVE szakbizottság munkáját. Sok sikert! Elnök Helmut azt gondolja, hogy jó hangulatban leszünk majd a nyári szünet után? Ha egy gondunk ezzel, mivel ezt a menetrendet a Költségvetési Bizottság már egy éve meghatározta, nem igazán lehetséges ezt módosítani, tehát megnéztük, és hát ugyanis meg kell tartanunk a dátumokat, lesz egy zöld hét előtt, ami lehetőséget biztosít arra, hogyha a képviselők visszajönnek, akkor itt lehetnek közbe szólás augusztus 31-én, örömmel találkozunk. önnel. Winkler úr. Uh, thank you very much, Chairman. I'm... Köszönöm szépen. Uh, Saifi kolléga uh, uh, véleményét továbbítom, ő nem tud itt lenni ma megemlített a kollégánk is, Solc úr, hogy tegnap volt megbeszélésünk ezzel a témával kapcsolatban. Pár témát hadd említsek meg. Pár dolog az ő véleményében nem tartozik az INTA hatáskörébe, ez vonatkozik a 28, 31, 32 és 39 50-ig terjedő módosítókra. Ez nem tartozik ide hozzánk tehát. A kolléganőnk mm, a egyetért ezzel alapjába véve, és egyetért az jelentéstevő szavaival is, de nem biztos abban, hogy ez a megfelelő eszköz. Például a 31-es az ugye az országok listáját módosítja, amelyek bilaterális támogatást kapnak. Szaifi asszony véleménye szerint ezt a vezetőbizottságnak kellene tárgyalni ezt a kérdést. Aztán a néppárti árnyékjelentéstevő például a hetes módosító vonatkozásában részenkénti szavazást kér, hogy a 15-ös, 15-ös preambulum bekezdéssel kapcsolatos elveket meg tudjuk tartani. A 27-es módosító, amely a 14-es cikket érinti ezzel kapcsolatban és ilyet kér majd itt a, a jelzésértékű eszközodaítélésekkel foglalkozunk. Itt a 20%-os mérték alatti újraelosztásról van szó, az előadó 10%-ot javasol. Szefi asszony szerint az intait nem a, a kompetens, és a deve sem tudja ezt módosítani, de természetesen áll rendelkezésre a további megbeszéléseket illetően aztán kész természetesen a naptárt is módosítani, a menetrendet is módosítani. Köszönöm. Uh, this is Josep Jemba. Thank you. Buenos días. Eh, perdonen, porque me acabo de incorporar. Jó napot kívánok! Éppen most érkeztem, az ITRE szakbizottságban voltam eddig, és én árnyék jelentéstevő vagyok ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Én szeretnék köszönetet mondani közvetlenül a jelentés készítőjének a benyújtott módosító javaslatokért. A nemzetközi kereskedelem témakör nem eléggé konkrét azonban. Úgy gondolom, hogy világosan be kellene tartani a működését és a kompetenciáját az egyes szakbizottságoknak korlátozni kellene itten a magunkat kizárólag a kereskedelem témakörre, és nem próbálni be átvenni olyan kompetenciákat is, amelyek valójában más szakbizottságoknak a területéhez tartoznak a módosító indítványok például a munka joggal kapcsolatban szerintem pertinens. A munkajog, a szegénység elleni küzdelem, az életminőség javítása, ezek mind helyén valóak. Fontos lenne szerintem, és ilyen módosítóra gondoltam, azt is pontosítani, hogy milyen kritériumok alapján kell meghatározni azon országok listáját, amelyek felkerülnek egy a listára, vagy éppen arról lekerülnek. Azért, hogy a diszkriminációt ezzel ö, csökkentsük, vagy korlátozzuk. Vannak olyan országok, amelyek egy adott területen rendkívül gazdagok, más területen viszont rendkívül szegények tehát általában az a lakosság életszínvonala viszont összességében mégiscsak gyengének tekinthető. Tehát meg kell nézni, hogy ezek az országok hogyan tudnak majd alkalmazkodni, hogy ne szenvedjenek duplán. És itt van még az ütemezés kérdése. Az ütemezés szerintem egy rendkívül fontos kérdés. Úgy gondolom, hogy nem lenne szabad nagyon előre szaladni, meg kell hagyni az időt, hogy definiálni tudjuk a saját kritériumainkat, de a kereskedelem az fejlődést is jelent. Tehát szerintem egy megfelelő ütemezést kellene előirányozni, esetleg Strasbourral, Strasbourgban az árnyék jelentéstevőkkel, tehát egy kicsit rugalmasabb kellene, hogy legyen az ütemezés, hogy megfelelő módosítókat tudjunk benyújtani, és nyugodtan tudjunk megszavazni rohanás nélkül. Elnök, köszönöm szépen. Hát ezt már egy több mint egy éve mondogatjuk, attól tartok, hát ez nem egy kis probléma ugye a kollégánk azt mondta, hogy talán majd emiatt visszajön egy kicsit korábban a szabadságról, azért, hogy biztosan minden rendbe menjen. Hát ebben azért nem vagyok annyira biztos, de Franciszka. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentést is. Úgy gondolom, hogy ez támogatható. A legtöbb szegény ember a közép, közepes nemzeti jövedelmi országokban találhatóak, a legfőbb kérdés a fejlesztési együttműködési eszközzel kapcsolatban az, hogy a a, ugye a parlament garantált nekünk bizonyos jogokat, tehát fontos, hogy a, a bizottság pedig ugyanakkor szabad kezet szeretne kapni a költségvetésre való rendelkezésre, és még stratégiai dokumentum sincs, hogyha 50, 15 millió pénznél kevesebbet kap. Azért 15 millió nem kevés összeg. Tehát ideális helyzetben azért ebbe is a parlament bele kellene, hogy szólhasson fokozó konzultációt folytattunk a partnerországokkal, annak érdekében, hogy a sajátjuknak érezzék ezeket a megállapodásokat. Ugyanakkor a klímaválasztási változási kérések is fontosak, és biztos vagyok abban, hogy ezeket meg kell nézni és hangsúlyozni kell, és nagyon sok olyan kérdés van, mint például a munkaerő, az szorosan függ a kereskedelemtől, vagy összefügg azzal. Vannak országok, amelyek kedvezményezett, lettek az Unió a legnagyobb adományozó a ö, kereskedelemhez kapcsolódó támogatások terén. Szerintem ez már régóta így van, és talán egy kicsit azt is meg kellene nézni, hogy milyen egyéb területeket javasol a Deveszak Bizottság. Tehát nem kizárólag a kereskedelmi vetületeket vizsgálni, bár ez az a terület, amiért mi vagyunk a felelősek, de kellene hat, teret kell hagyni más bizottságoknak, hogy ők is vállaljanak ebből, illetve fókuszáljanak. Elnök, köszönöm, Francesca, más valaki kíván hozzászólni? Mielőtt a bizottságnak adnám meg a szót. Jó, biz, bizottság Reda úr. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm a véleménytervezetet is a szakbizottságnak, különösen Solc úrnak, Szerintem ez egy olyan véleménytervezet, ami több elemet is megerősít a bizottsági javaslatból, például a kereskedelem és a foglalkoztatás összefüggését. Ezzel együtt kétségtelen, hogy egy végterméket kell majd ebből összehoznunk, egy rendeletet, és aznak pedig egy jól kiegyensúlyozott valaminek kell lennie, amiben a fejlődés, együttműködés az európai fejlesztési célokkal összhangban van, és a kommunikációs változtatások is megtörténnek, úgy, hogy erről már volt szó. Sajnos ezek olyan kérdések, amelyek minket is foglalkoztatnak. Alapvetően három típusú aggodalmunk van. Az első az a delegált aktusokkal kapcsolatos, az egész programnál a dokumentumok módosítását ennek az eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Ez egy horizontális kérdés, és különböző külső eszközökre is szükség van, és ezek a delegált aktusok fontosak a programbaiktatáshoz is, eiten a tanácsal, parlamenttel és a bizottságnak együtt kell tárgyalnia. A második dolog ami aggodalmat okoz a bizottság számára ez a differenciálás. A bizottság azt javasolja, hogy a 19 országgal való együttműködést rangsoroljuk, a véleménytervezetben viszont 5 ország van, amely a Kolumbia, Costa Rica, Panama, Peru, amelyek kétoldalú bilaterális támogatást kapnak ezek az országoknak fontos, hogy megfelelő forráshoz jussanak, hogy a saját szegénységi problémájukat kezelni tudják. De a külszolgálati kollégám az viszont azzal foglalkozik, hogy olyan problémákkal foglalkozzon, amelyek ezekben az országokban még mindig megvannak, viszont bilaterális együttműködésben nem kezelhetőek, vagy nem igazán. A harmadik aggodalmunk, hogy vannak bizonyos javaslatok, amelyek egy bizonyos merevséget hoznak be a, ö, szemben a rugalmassággal. A bizottság az éppen azt szerette volna, hogy a, az Unió az új körülményekre, új kihívásokra rugalmasan és gyorsan tudjon reagálni. A, tehát zárt listák ezek, a bizottság viszont azt szeretné, hogy a programbeiktatás esetében sok sokkal gyorsabban, rugalmasabban tudjuk kezelni ezeknek az országoknak. Most egyten zárt listájú tevékenységek kerültek felcsolásra, és a véleménytervezet sem igazán ad erre lehetőséget, hogy a későbbiekben ezek a mellékletek módosításra kerüljenek. Tehát az együttműködés az egy normál törvényhozási eljárás annak a része. További példa például a merevségre, hogy nem lehet lényegesen módosítani a dokumentumot, és szükség van egy stratégia dokumentumra is azon országok szám esetében, amelyek 15 milliónál kevesebb támogatást kapnak. Ezt szeretném tisztázni, hogy nincsen stratégiai dokumentum, az nem jelenti azt, hogy a bizottságnak ne lenne stratégiája, vagy ezt nem, hanem benne van a többéves indikatív programban. Tehát itt két külön dokumentumról van szó, ez volt egyébként a javaslat, hogy egyszerűsítsük az eljárás azon országok esetében, amelyek csak egy kis összegű támogatásokat kapnak. Köszönöm. Külszolgálat részéről kérdezi az elnök, jó napot kívánok! az Unió külszolgálati részlegétől vagyok, és szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani ezért a vélemény vagy jelentés tervezetért, különösen Solc úrnak. Teljes mértékben osztjuk az elhangzott észrevételeket, amit a bizottság mondott el az imént, és hangsúlyozni szeretnénk, hogy a differenciálást illetően, ahogy a, szerepel a bizottsági javaslatban, és ahogy Javier elmagyarázta, az elképzelés az az, hogy azok az országok, amelyeknek elegendő saját források van, azok foglalkozzanak maguk a saját szegénységi problémáikkal, nem feltétlenül van szükségük arra, hogy kétoldalú együttműködés keretében kapjanak pénzt az uniós pénzekből. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem lehet egy új típusú kapcsolatot létrehozni ezekkel az országokkal, de fejlesztési területen. Például különösen a fejlődési együttműködési eszköz keretében ezek az országok is hozzájuthatnának különböző lehetőségekhez, illetve a regionális együttműködés keretében is. Tehát ezek az országok természetesen egyéb tematikus eszközöket is igénybe vehetnek, mint például a demokrácia, vagy emberi jogok e, eszközt, vagy stabilitási eszközt, ami szerintem mindenképpen nagyon fontos, amikor ezt az új kapcsolatot építjük. Tehát ezt szerettem volna hangsúlyozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Helmut, szeretné, szeretném visszaszólni, visszamenni a szót. Igen, köszönöm szépen először is, ami az ütemezést illeti. Én hajlandó vagyok itt lenni augusztus utolsó hetében, és erre bátorítanám a többi képviselőt, illetve árnyék jelentéstevőt is. Üdvözlöm őket, hogyha velem együtt dolgoznak a kompromisszumon de ez talán nem mindenkinek szolgálja az érdekeit, mert lévén, hogy ez egy nagyon bonyolult ügy, itt nehéz lesz kompromisszumot találni, még a szavazó listát is komoly feladat lesz összeállítani. Tehát tudom, hogy ez egy problémás dolog. Én minden tőlem telhetőt elkövetek, hogy megfelelő megoldásokat találjunk. Másodszorban szeretném megköszönni az észrevételeket, illetve a tartalmi kérdéseket, hogyha csak kompetencia kérdése, a mi kompetenciánk-e, vagy más szakbizottsági kompetenciák-e, e, erre térjünk majd vissza, és a 27-es cikk e, ügyére is. Én azt mondanám, hogy igen, természetesen, hogyha külkereskedelemről, munkajogról beszélünk, ez egy olyan ö, e, ö, kapcsolódás, ahol például a GSP mechanizmusról beszéltünk, vagy más eszközökről külkereskedelem vonatkozásában, akkor átfogó kötelezettségvállalást kell tanúsítanunk, és ez az, ahol mit fejleszteni szeretnénk. <clears throat> Remélem, hogy kompromisszumot fogunk találni a módosítók kapcsán, és meglehetősen optimista vagyok, őrzöm az optimizmusomat, hogy sikerül majd megfelelően véglegesíteni a szakbizottságunk véleményét, az Európai Parlament pozícióját végül, és azt is remélem, hogy így módon a szakbizottságunk az az eszköz véglegesítésében a Davy-vel együtt jelen tud majd lenni. Harmadsorban szeretnék ragaszkodni a javasolt 4-es, 5-ös melléklethez, ez is megfelel az egyéb bizottságok elképzeléseinek. Tehát az Európai Parlament pozícionálását követően a trialógusban ez a delegált aktusok kérdése az nem igazán új. Már az elmúlt két évben is megbirkoztunk hasonló feladatokkal. Úgy gondolom, hogy a tanács, a bizottság is egyet tud érteni ezekben a delegált aktus kérdésekben. Ez egy rendkívül fontos eszköz az Európai Parlament számára, hogy igenis a parlament beleszólhasson ezekbe a dolgokba, és megfelelően kezelje ezeket az eszközöket. Ami a kölcsönzők, hitelnyújtók listát illeti, ez egy másik kérdés. A tanácsnak ugyanaz a megközelítése, mint a mi szakbizottságunknak és az Európai Parlamentnek, hogy ezt fejleszteni kell. Tehát remélem, hogy itt is sikerül majd egy me végleges megoldást találni, még akkor is, hogyha a ö, tanács még több országot szeretett volna a listára felvenni, mint ami jelenleg ö, szóba jöhető országok listáján szerepel. Az egyéb észrevételekkel kapcsolatban pedig remélem, hogy egy jó együttműködéssel sikerül szeptemberben véglegesíteni a véleményünket. Elnök, köszönöm Helmut! Ahogy említettem, a határidők már régóta meghatározásra kerültek, és a munkát szeptember 3-án kell majd elvégezni. Azonban lehet, hogy ez éppen az ön születésnapja, ezt is várjuk. A DEVE az 18-át itt irányozta elő, mi, nekünk meg a 17-ét kellene. És ez valószínűleg ez majd mind a kettőnek jó lesz. Jó, köszönöm. Kilences téma, általános ö, Európai Uniós pénzügyi vonatkozó általános költségvetése 2013-as évre ö, valamennyi szakasz. A parlamentnek ennek szinte az állandó ö, jelentéstevője Péter. Köszönöm. Kedves kollégák! Már harmadik alkalommal van lehetőség arra, hogy megvitassuk a költségvetési kilátásokat a jövő évre nézve. A három oldalú tárgyalások mandátuma elfogadásra került, itt az általános prioritások kerültek meghatározásra. Aztán volt az első eszmecsere az elmúlt hónap során. A véleménytervezetemben most itt konkrét javaslatokat látnak, hogy a szakbizottsági prioritásokat és a bizottsági prioritásokat is átvizsgálhassuk 2013-ra. Nézzük a konkrét javaslatokat. Itt az alapvető kereskedelmi vonatkozású finanszírozás fenntartása mellett kampányolok, és a csökkentés ellen. Voltak kísérleti projektek és előkészítő fellépések, amelyek hozzáadott értéket jelenthetnek a KKV-k területén, a nemzetközi piacon történő megjelenésük területén, illetve a déli és keleti szomszédokkal a kereskedelmi kapcsolatok fenntartása területén. ezeket megfelelő szintre kell hozni a kereskedelmi politikai menetrend keretein belül. Itt kifizetési vagy kötelezettségvállalási növekményekre nem nagyon lehet számítani, hiszen költségvetési korlátozások vannak. Ezt a, az emberek nem igazán értik meg, és a tanács sem fogadná el igazából. Úgy gondolom, hogyha ha túl sokat kérnénk, az nem minősülne túlzottan realistának. A kereskedelmi költségvetési tételek nem teszik ki azért a költségvetés legnagyobb részét, ennek ellenére minden szakbizottság erőfeszítéseket kell, hogy tegyem a prioritások meghatározása területén. E cél érdekében módosítókat fogok benyújtani, indoklással együtt, illetve költségvetési módosításokat is kérek a javaslataim végrehajtása érdekében. Végezetül. Azzal, hogy elfogadjuk a véleményt szeptemberben, remélem, hogy azzal kompromisszumokat tudunk elérni, olyanokat, amelyeket a Költségvetési Bizottság és a költségvetési jelentéstevők is eh, el tudják majd fogadni. Ez volt a helyzet az elmúlt eh, években az egyes javaslatainkkal, és a Lisszaboni szerződés tükrében felelősségünk az, hogy kezdeményező és végrehajtó szerepet töltsünk be a költségvetés területén meg szeretnénk felelni. Ezen kihívásoknak és ennek a feladatnak köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Még mielőtt Keller asszonynak adok szót, hadd térjek vissza valamire a módosítókról azt mondtam, hogy júli 19. Még akkor is, ha módosítjuk a szavazás dátumát, a módosítók időpontja akkor is júli 19 marad. Keller asszony. Thank you very much. Um, we... Köszönöm Beszéltünk a kereskedelmi főigazgatósággal, hogy több pénz eh, álljon rendelkezésre, eh, de ez problémás lehet akkor, hogyha eh, ugye egyre több dologgal kell foglalkoznunk egyre kevesebb idő alatt. Hogyha a kereskedelmi tárgyalásokra nincs időnk arra, hogy megnézzük a dokumentumokat, hiszen ezek ugye nagyon technikai anyagok, az nem annyira jó. E, vonatkozásban egy kísérleti projektet szeretnénk javasolni, remélem, hogy ezt a frakciók is tudják támogatni, hiszen nagyon lényeges, hogy több információ legyen, több tanulmányozás, nagyon fogó tanulmányozás legyen, mégpedig szisztematikusan a különböző fejezetek összevetésére lenne szükség, meg kell nézni a standardokat, normákat, meg kell nézni, hogy mi indokolja az egyes aspektusokat, és így tovább. Ezt az információt lobbycsoportok vagy civil szervezetek nem tudják megadni nekünk, nekünk tényleg egy rendszerszerű megközelítésre van szükségünk. Talán hallottak már a Finance Watchról, amely szisztematikus információt szolgáltat pénzügyi, gazdasági válság témákban, és ez az Econ bizottság munkás szempontjából is nagyon fontos. Valami hasonlót javaslunk kereskedelmi területen, hiszen ez szükségesnek tűnik. Ez lehetne a Trade Watch, vagy valami hasonló elnevezésű dolog. A bizottság elmondta, hogy erre nincs szükség, hiszen a ö, civil társadalommal forgatunk megbeszéléseket, párbeszédet és így tovább, de hát ez valami teljesen más véleményünk szerint, mint ez a Trade Watch lehetne a civil társadalmi párbeszéd a bizottság számára ad visszajelzést, nekünk itt a parlamentben viszont valami ernyőre lenne szükségünk, amely független elemzői információt adhatna. Tehát valami, ami független és információt adó szervezet lenne, amiből a nemzeti parlamentek is profitálhatnak. Remélem, hogy támogatnak minket ebben. hiszen fontos lenne, hogy javítsuk a munkánk minőségét is. Hiszen nagyon sok információt kapunk, nagyon sok anyaggal kell foglalkoznunk, ezt is javítana. Általánosságban ezt tudom mondani, ami a konkrét véleményt illet is látni úr, itt lesznek esetleg módosítójunk, de mindenképpen szükségünk van valami elemzői támogatásra, ami talán nem is könnyíti a helyzetünket, de ö, talán úgy megalapozottabbá vagy az döntéseinket. Murphy úr. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek a véleményét, támogatom azt, amit kolléganőm elmondott, ez a Trade Watch nagyon jó javaslatnak tűnik. Három konkrét megjegyzésem lenne. Egy, ez talán megszövegezési kérdés, lehet, hogy fordítási kérdés, a hármas pontot illetően a jelen megszövegezésben úgy tűnik, mintha javaslat lenne az, hogy a fejlesztési segély eszközöket csökkentsük talán itt ki kellene venni a fejlesztési segítségnyújtás szavakat, vagy valami hasonló, tehát hogy tényleg ezt nem csökkenteni akarjuk a fejlesztési segítségnyújtást. Aztán jó lenne, ha felvennénk valamit a, az Aid for Trade ö, ö, eszközök megnövelése érdekében, de ez ne fejlesztési forrásokból érkezzen. Aztán, ami az európai szomszédság politikát illeti, itt mindig azt kell látni, hogy mi itt a konkrét, pontos cél, eh, az a lényeg, hogy tényleg azt a szerepet játszunk, amit játszani kell, és ne az európai nagyvállalatok eh, eh, nyomuljanak minden áron előre, hanem tényleg a fenntartható fejlődést, gazdasági növekedést, gazdasági sokszínűséget segítsük elő, munkahelyteremtést, életminőségjavítást, javítást és így tovább. Tehát itt ez lenne a lényeg. Thank you, Mr. Murphy. Köszönöm. Bizottság, Dupont úr. Három nevet látok, én nem tudom, hogy ki szeretne ezt hozzászólni. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm. Tudomásul vesszük az elhangzottakat, az álláspontunkat ismerik, úgy eh, gondoljuk, hogy amennyiben további monitoringra lenne szükség, úgy azt az Európai Parlamentnek kellene kialakítani, erről gondoskodni. Köszönöm. Peter, you want to Peter? Very briefly, Chairman, I... Csak nagyon röviden. Köszönöm a kollégák megjegyzéseit és javaslatait. Meg fogom nézni ezeket. a ma elhangzottak alapján tényleg oda kell figyelnünk, hogy minden projekt, minden euró rendben legyen. Szerintem, hogyha valamire többet kérünk, az azért van, mert tudjuk, hogy a kereskedelem az munkahelyteremtéshez vezet, növekedést generál, és így tovább. A kanadai anyaggal kapcsolatban én vagyok a jelentéstevő. Ott ugye 50%-os növelésről beszélünk, 2-ről 3%-ra. Tehát ez tényleg egy jó befektetés az emberek szempontjából, és néha időben kell befektetnünk. Nagyon lényeges, hogy folytatódjanak ezek a folyamatok, tényleg lépjünk kapcsolatba, alakítsuk ezeket a dolgokat, hogy kikerüljünk valahogy a jelen nehézségek között, hogy tényleg tovább tudjunk lépni. És hogy valami fenntarthatót tudjunk kialakítani, ami mindenkinek jó. Megnézem majd a javaslatokat, és tényleg egyesével átvizsgálom ezeket, megnézem, hogy mi a jó és kevésbé jó. Deadline for amendments is 3rd of August. Um, uh, Módosítók határideje augusztus 3, uh, jelentés elfogadás szeptember 3. Next item is item 10, digital Tízes pont következik a digitális szabadság stratégiája az EU külpolitikájában. Véleménytervezet? Anders Dotter a jelentéstevő. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy mutassam ezt az anyagot. Itt az AFET munkáját kívánjuk segíteni a digitális szabadság stratégia vonatkozásában. Ez talán az AFET munkánál kicsit konkrétabban célozott a nemzetközi kereskedelmet és a nemzetközi szabályozói keretet célozzuk itt jobban egy kicsit. Vannak itt bizonyos aggályok, melynek értelmében az Európai Unió ö, még mindig folytat tárgyalásokat harmadik országokkal, ö, harmadik felekkel, ö, több oldalú és két oldalú ö, területen is. Annak ellenére, hogy ö, itt különböző ö, jogsértések történnek. Van egy nemzetközi jogi keret, ami a végrehajtásra koncentrál nagyon, és ez már harmonizált az Európai Unióban, és van egyfajta harmonizációs hiány, amely az előrejelzhetőség ellen hat, tényleg nem tudnak nagyon innovatív új modelleket kifejleszteni az új információs társadalomban. Az Európai Unióhoz fordulunk tehát, különösen a bizottsághoz, hogy legyen figyelemmel ezekre az elemekre. Felvettük itt az, az elgondolásokat, hogy olyan országokkal milyen megállapodásokat lehet kötni, amelyek sok információt visszatartanak. Több ország, különösen egy baráti keleti ország, meglehetősen sok információt ö, ö, visszatart. Ez nagy mértékben akadályozza a demokráciát, ö, de az online üzleti tér megfelelő alakulását is. Éppen ezért ö, nagyon lényeges lenne, hogy a mi szolgáltatóink, a mi adatagregáló cégeink tevékenységét ne akadályozza ez a cenzori tevékenység. itt egy eh, erőteljes eh, menetrendet eh, kellene kialakítani a nyílt internethez való hozzáférés érdekében az európai polgárok és vállalkozások védelme érdekében. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága jó demokratikus szempontból a világon bárhol itt tehát lenne még mit kiaknázni. Az utolsó pont a megfigyelő technológiák exportja, ezeket bizonyos európai cégek állítják elő. Véleményünk szerint itt további ellenőrzése lehet szükség. Én módosítani fogom a véleményt, mivel a második ponton van egy idézet Cruz biztosasszonytól, ez talán nincs jó helyen jelenleg. Nelly Cruz arra tett javaslatot, hogy arról beszél, hogy nem, nem, nem elég jó az együttműködés, és talán ez nincs igazán jó helyen. Vannak még más apróságok. Aztán máshol is lesznek még módosítások, esetlegesen, ha találok valami jobb megfogalmazást, összességében elmondható, hogy tényleg arról nyilvánítunk véleményt, hogy hol, milyen módon jelenjen meg az európai kereskedelem. Köszönöm. Elnök Christopher. Thank you very much. As, uh... Köszönöm szépen. A néppárt részéről én vagyok az árnyék jelentéstevő, és lennének megjegyzéseim. téma nagyon fontos és nagyon érdekes, órákat beszélhetnénk a digitális szabadság egyes elemeiről, de ne jegyenek meg, ezt nem fogom most megtenni. Nagyon lényeges, hogy a nyílt szabad internet az egy kereskedelmi vonatkozású kérdés, hiszen a gazdasági tevékenység egyre nagyobb része online zajlik, és ennek korlátozása a kereskedelmet akadályozza. Persze, hogy itt az emberi jogok is szerepet játszanak, és a bizottság illetékes abban, hogy hangsúlyozza az emberi jogi aspektusokat. Meg kell azonban nézni, hogy mi az, amit mi tehetünk, vagy jeleníthetünk meg, mint hozzáadott értéket. Véleményünk szerint az a az internethez való hozzáférés korlátozásának kereskedelmi vonatkozása. A kínai nagy tűzfal egy a szólásszabadság meggátolására tett kísérlet és az elnyomás egy hatékony eszköze. Ezen túlmenően a protekcionizmusnak is egy kitűnő jele. A kínai kormány és egy csomó más kormány igyekszik a nemzetbiztonságot, vagy bármit felhasználni ennek indoklására Valós ok azonban a protekcionizmus, hogy egy védett piacot alakítsanak ki a saját ö, keresőik ö, számára, és hogy ö, az európai cégek hozzáférését, piaci hozzáférését korlátozzák. Nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzon a mi szakbizottságunk. Ami szomorú még, hogy ö, a véleményből jelenleg ez a dimenzió, mintha hiányozna. nem szól erről a digitális protekcionizmusról, amely egy nagy akadálya az európai gazdaságnak. A szellemi tulajdonjogokra nagy mértékben koncentrál, mint a digitális szabadság egy korlátozása. Nem hiszem, hogy ez így lenne. A szabadság ha a, def- a szabadság definíciója az, hogy a mások szellemi tulajdon jogából éljünk, akkor talán ez helyén való lenne, de én ezt nem így látom. Talán az emberi jogi aspektusra is koncentrálhatnánk. Hogyha fehér oroszokkal beszélünk például, ott nem a szellemi tulajdonjogi dimenzió játszik nagy szerepet, hanem hogy mondjuk korlátozzák a Facebookhoz, a keresőkhöz való hozzáférést, és ez hatékony eszköze a protekcionizmusnak. Nagyon érdekes tanulmányt olvastam az ISAF részéről, melynek értelmében az ilyen protekcionista intézkedések ellen egy WTO eljárást is el lehetne indítani. Nagyon sok ilyen ország a GATT megállapodás keretein belül is fogadott el rendelkezéseket ezzel kapcsolatban. Két apró megjegyzésem lenne még a szöveggel kapcsolatban. Először is úgy gondolom, hogy nagyon lényeges lenne, hogy a vége felé, amikor a távközlési eszközök kereskedelméről szólunk, vannak ilyen egymódú használható készülékek, nem igazán kettős felhasználású termékek ezek. Hogyha egy távközlési cég megjelenik mondjuk Fehér Oroszországban, akkor nekik is kötelezettsége, elkölcsi kötelezettsége az, hogy megnézze, hogy a kormányzat hogy használja fel ezeket az eszközöket, szolgáltatásokat. Nem igazán jó az senkinek, hogyha korlátoznánk a távközlési eszközök értékesítését Fehér Oroszországban, de igenis oda kell figyelni, hogyha a kereskedelmi tevékenységet folytatunk ezekkel az országokkal digitális vonatkozásban. Kicsit talán máshogy kellene megfogalmazni ezt. Aztán végül nem osztom azt, hogy nem kellene kereskedelmi megállapodásokat kötni digitális fejezetekkel, még mielőtt Európában nincs konszenzus ezekről a témákról. Ahogy már elhangzott, nem köthetünk, vagy nem lesz globális egyetértés például a klímaváltozás vonatkozásában, még mielőtt Európában nem állapodunk meg erről. Tehát akkor ezt előre bocsáthatom, hogy soha nem lesz konszenzus arról, hogy hogyan kezelnénk a klímaváltozást. Éppen ezért a, az összes ilyen megállapodást a joganyag, az, az alapjog, a joganyagra kell koncentrálni. A, például a kanadai megállapodást is erre épül, és a többet is erre kell építeni. Az, hogyha egy moratóriumot vezetnénk be a lehető legfontosabb területén, ugye azok a digitális szolgáltatások mondjuk szerintem az kontraproduktív lenne, és eh, az európai és a kereskedelmi partnerei érdekeit is gátolná. Thank you, Christopher. Uh, madam, uh... Köszönöm, Christopher. Pedig Kusé asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. ez a jelentés, amely a digitális szabadsággal kapcsolatos stratégiáról szól, nagyon is aktuális tekintettel már csak arra is, hogy az akta megállapodást elutasítottuk Strasbourgban. Úgy gondolom, ez Intának a véleménye az Inta szakbizottságnak az álláspontját helyesen fogja tükrözni azt az álláspontot, amely a digitális szabadsággal kapcsolatos prioritásokra vonatkozik. Egy-két pontot azonban kiemelnék. A szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatos stratégiával jelenleg foglalkozunk, és egy egységes keretet tervezünk ezeknek a jogoknak a védelmére. Ugyanakkor ez a vélemény nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, jól lehet figyelembe kellene venni ezt a stratégiát is. Másodszorban az Európai Unión kívüli technológiák által okozott potenciális károkat is figyelembe kell venni, ami a nemzetközi szinten tett intézkedéseket és a WTO keretében tett intézkedéseket illeti. Fontos, hogy az Európai Uniónak az alapjogok védelmet területén betöltött szerepe harmadik országokban és olyan országokban, amelyekkel kereskedelmi megállapodást kötöttünk, megmaradjon. Fontos, hogy az információ áramlás szabadságát és mely pontokat a nemzetközi egyezményekben figyelembe vegyünk. Ennek megfelelően fogok módosító indítványokkal előállni, és köszönöm szépen a vélemény előadójának a munkáját, illetőleg a jó együttműködést. Um. Right, nobody from the Liberals, so uh, EC... Akkor most következő az LCR, e és Kamal képviselő megkérte, hogy olvassa majd fel az ő álláspontjait. Az internet az mindennapi élet részévé vált, ugyanakkor az úgynevezett digitális világ kihívásai nagyon megnövekedtek, és potenciálisan az el, elkövetkezendő 5-10 évet is meghatározza. Még az internet még mindig egy határt képez, ez, és a jogalkotókkal jobban kellene foglalkoznunk azzal, hogy ez hogyan szabályozandó, illetve egyáltalán szükségesebb bármiféle kontroll, ami a digitális agendát jobban figyelembe kell venni, amikor a jövő vagyonáról beszélünk. Ez egy kreatív kreativitás, innovációt kell, hogy segítse, illetve a növekedést, a magas jó minőségű munkahelyek létrehozását. Továbbá az is benne van az Európai Digitális Agendában, hogy egyensúlyt kell teremteni a szellemi tulajdon és a nagyközönség igényei között, illetve a tudomány, tudáshoz és a tartalomhoz való hozzáférés terén. Az uniónak a tárgyalásai a nemzetközi tárgyalások során, amik jók a szolgáltatásnak, az üzleti életnek, ezek e, a szellemi tulajdonon keresztül valósulnak meg, az üzleti modelleket hozzá kell igazítani az új technológiákhoz és modellekhez. Van érv, amely amellett szól, hogy a növelni kell a tárolási lehetőséget, a digitális eszközöknek az ára egyre csökken. Az új üzleti modellekre van szükség az új digitális termékekhez igazodva, és a tartalom szolgáltatóknak is, hogyha akarnak, akkor lehetőséget kell adni a tartalom megosztásra. Nem szabad megakadályozni azonban azt, akik a szellemi tulajdonból szeretnének megélni, illetve azt hasznosítani. Olyan üzleti modellekre van szükség, amelyek együtt tudnak létezni, és a piacnak kell eldönteni, hogy hogyan működik mindez. Helmut. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is nagyon örülök ennek a jelentésnek, mert valóban ez egy post-akta fázist jelent, és ez egy nagyon fontos dolog az AFET bizottság számára is. Azonban szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy már volt egy munkafolyamat, ami megkezdődött az AFET jelentéstevőjével, és volt, aki ö, a mi szakbizottságunkban, és valamennyi jelentéstevő, árnyék jelentéstevő és érintett félt felkértünk arra, hogy vegyen részt abban, hogy egy közös platformot hozzunk létre, és vitassuk meg ezeket a rendkívül fontos kérdéseket. Ugyanis úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezek a kollégák is részt vegyenek a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban is. És az itt felvetett kérdések, illetve Anders Bata asszony által is felvetett kérdések nagyon messzire mutatnak. És amennyiben Fiana úr az emberi jogokra utal, illetve az állampolgárok jogaival foglalkozik, és ebbek én azt szeretném elmondani, egy olyan országból származom, amely eredetileg az úgynevezett kokom listás országok körébe tartozott, tehát bolykotálták, számítógépeket és egyéb technológiákat nem adtak el ezen országoknak. Tehát én már tudom, hogy ez mit jelent egy társadalomnak, hogyha kizárják abból, hogy hozzáférhessen bizonyos technológiákhoz hoz. Tehát, hogyha erről beszélünk, nem csak a piac fogja ezt eldönteni, hanem vannak bizonyos szabályozó mechanizmusok is, és ezzel nagyon óvatosan kell eljárni. Ami a véleményeket illeti, én azt szeretném hangsúlyozni, hogy a hármas pont szerintem rendkívül fontos. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az unión belül küzdjünk azzal a az állásponton, ami megakadályozza, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket, és különösen az aktát követően le kell vonni a tanulságot a, ezekből a megállapodásokból, és el kell érnünk, hogy más nemzetközi megállapodások esetén a saját belső közös értelmezésünket alkalmazzuk, amit a tanács, a parlament, a tagállamok, a civil társadalom kíván tehát én úgy gondolom, hogy ennek rendkívül fontosnak kell lennie. Továbbá azt szeretném javasolni, hogy ragaszkodjunk a nemzetközi kerethez, amelyet ben nekünk kell kidolgozni ez. Ott van a, VP, a VTO, a VPO, a Nemzeti a Szellemi Tulajdon Védőszervezet, és végezetül a digitális szabadság a külpolitikában természetesen különböző kérdéseket vet fel, például ha ö, fejlesztési támogatásokról, segítségről beszélünk, vagy nemzetközi kereskedelemről, mindig azzal a ö, problémával kell foglalkoznunk, hogy ott van a magánfelhasználás, a magáncélú felhasználás, a magán tulajdon a bizonyos eszközöknek, és azok, akik ezt a szolgáltatást nyújtják, azok is magának, és hozzá azt kell biztosítani, hogy a nagy közönség az információhoz, a tudáshoz hozzáférjen. Ebben van egy ellentmondás, ami nem negatív ellentmondás, de mindenképpen kihívást képez, és felvet bizonyos kérdéseket, és a jogalkotónak kell várás, válaszokat találnia az unión belül is. Tehát ezért mondanám, hogy én nagyon szívesen működök együtt a jelentéskészítővel, és remélem, hogy egy nagyon jó véleményt tudunk készíteni a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Három pontot említenék. Először is. Valóban az internet szabadsága esélyt jelent a gazdasági fejlődésre és a részvételre a társadalmi életben. Ugyanakkor ez nem magától értetődő dolog, és itt Európában vannak bizony megoldásaink a szabad és biztos online kereskedemre illetőleg vannak arra is megoldásaink, hogy az embereknek a társadalmi életbe való részvételét erősítsük. Úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat exportálnunk kell a világba. Olyan szoftvereknek a fejlesztését kell támogatnunk, amelyek a biztos, szabad online kereskedelmet segítik, és olyan megoldásoknak a kifejlesztését, amelyek az embereknek a participációját, részvételét a politikai folyamatban erősítik. Erre nagyon érdekes technikai megoldások vannak. Bizonyos németországi körzetekben például arra kérik az embereket, hogy az interneten keresztül vegyenek eh, részt bizonyos szavazásokon. Ezeket a folyamatokat tehát exportálhatnánk a világba. A második megjegyzésem. Fjellner úr, remélem, hogy jól értettem azt, amit mondott, nevezetesen azt, hogy a hatos pont értelmében a jövőben a digitális eszközök exportja esetében egy előzetes ex ante vizsgálatra kell, hogy majd sor kerüljön, különösen olyan országok esetében, amelyekben a felhasználás bizonyos problémákat vet fel, a technológia felhasználása. Erről már beszéltünk ugye a kettős felhasználású termékek esetében, és ott sajnos nem mutatkozott többség az előzetes vizsgálat számára a kettős felhasználású termékekre vonatkozó rendelet reformja esetében előzetes ellenőrzést javasoltunk. Remélem, hogy itt aztán ezt majd sikerül így elfogadni, ugyanis teljesen világos, hogy nem kívánjuk az exportot korlátozni, és nem is tudjuk feltétlen eldönteni, hogy egy bizonyos terméket, eszközt mire lehet használni, de bizonyos országok esetében mégis gondosan meg kell vizsgálnunk eneknek az eszközöknek az alkalmazását, mielőtt az exportra engedélyt adunk. A harmadik megjegyzésem pedig a szerzőjog védelme. Egyetértek Fielner úrral abban, hogy ne kössünk úgy megállapodást, hogy abban a szellemi tulajdonjogok védelmére nincsen megfelelő megoldás. Azonban a dolgok mehetnek még akár 20 évig is így tovább, ahogy eddig. Jó lenne, hogyha a bizottságot gyorsan ösztönöznénk arra, hogy a digitális területen is a szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó jogszabályjavaslattal álljon elő. Bizottsági körökben azt hallottam, hogy bárnyi biztos a jelenlegi jogalkotási időszakban ezt már nem tervezi, mert hogy fél a saját bátorságától, és nem akar már ez, erre vonatkozó értelmes javaslattal előállni. Úgy gondolom, hogy különösen a nemzetközi megállapodások esetében kell azt kérnünk a bizottságtól, hogy gyorsan álljon elő az interneten a szellemi jogok védelmére vonatkozó jogszabával, hogy ezekről itt a parlamentben tanácskozhassunk. Nem tudom, hogy a bizottság tájékoztatást tud-e adni arról, hogy igaz-e az a híresztelés, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen biztos nem áll előjavaslattal ebben a jogalkotási időszakban. Thank you, Bernd. Christopher? Csak annyit szerettem volna mondani, hogy szerintem nincsen véleménykülönbség közöttünk. Lehet, hogy kicsit mások a véleményeink, de nem ebben a területen, mert ezen a területen a kihívás az valószínűleg nem az, hogy hanem az az igazi kérdés, hogy például nagyon sokat beszéltem az Ericssonnal, ugye a nagy telekom cég, hogyha ők Telekom switchet átkapcsolnak, Telekom átkapcsolást adnak, akkor általában ez úgy néz ki, hogy lehetővé válik például a rendfenntartó erők számára, mert minden országban, Európában a kormánynak bizonyos feltételek mellett jogája van, joga van belehallgatni a telefonbeszélgetésekbe és a közleményeket véni. Tehát az összes telekom kapcsoló rendszereket ők adják. De mi van akkor, hogyha ezt eladják például Iránnak? Iránnak egészen másképpen fogják használni, mint Európában. Tehát a Telekom vállalat például mondjuk a Telekom Fehér Oroszországban, ahogy működik lehetővé tették, megengedték a titkosszolgálatnak, hogy a telekom, tehát a távközlési cégnek a helyszínén beüljenek, és ott hallgassanak le. És, de azt is, amit Helmut Schulz mond, az is, azt is lehallgatták. Tehát az, hogy ne adjanak semmiféle távközlési kapcsoló rendszert, kapcsoló táblát ezen országoknak, akkor még nehezebb lesz azoknak az, erőknek is a helyzete, akiket támogatni szeretnénk, mert igenis a demokratikus ö, mozgalmaknak is szükségük van az internetre. Tehát ez egy nagyon finom egyensúlyt kíván, tehát ez egy kétélű fegyver. Nem lehet azt mondani, hogy jó, vegyük ezt ide a, ebbe a mellékletbe, és el van intézve. Nem, tehát itt egy nagyon kreatív ö, vitára lenne szükségünk, hogy ott a terepen mit szeretnénk, de azt is kell tudnunk, hogy más módon is felhasználható. Tehát erről van tulajdonképpen szó. Tehát ez egy borzasztóan nagy kérdés, a szellemi tulajdonjog kérdése. Én úgy hiszem, hogy ebben a területen nem ez a legfontosabb kérdés, akkor, amikor a digitális szabadságról van szó a kereskedelmi kapcsolatok vonatkozásában. Azt hiszem, hogy az egész elképzelés a konszenzusra kapcsolatban szerintem igenis mondjuk egy szellemi tulajdon jogot meg kellene reformálni valamilyen módon, egy más típusú szellemi jogra. A gazdaság változik, a fogyasztás változik, tíz év múlva, ami ma igaz, az tíz év múlva már nem lesz igaz. Tehát ezért úgy gondolom, hogy valamilyen más módon konszenzus találhatnánk, hogy mindenki elégedett le, és utána lehetne kereskedelmi tárgyalásokat kezdeményezni. Langer, teljesen egy, egyet értek önnel, hogy ez lehet ilyen értelemben egy kicsit naívnak tűnik, de minden tárgyalás mindig az meglétező akikra épül. De hát lehet, hogy az akikon is változtatni kellene de azt hiszem, hogy egyébként alapvetően egyetértünk. Elnök, köszönöm, Christopher. Hm, köszönöm szépen. Egy dologra térnék ki szívesen, ami egyébként úgy tűnik, hogy eltűnik a vitából. A vélemény előadója a szellemi tulajdonjogra kor koncentrált, és arra, hogy hogyan kezeljük azt. A néppártnak ugyanakkor szívügye, hogy más legyen ennek a véleménynek a címe, és teljesen más eh, a illetékes bizottságnak a megközelítés módja is nekünk. Ugye egy digitális szabadságra vonatkozó stratégiára van szükségünk, és fel kell használnunk az internet által kínált lehetőségeket a szabadság, a demokrácia, az emberi jogoknak a terjesztésére, támogatására. És ennek a véleménynek eh, részben ez a problémája. Természetesen a modern technikával lehet korlátozni is az internetes szabadságot, Hogyha például megnézzük az iráni helyzetet, az egy nagyon nehéz dolog, hogy egyetlen Iránból információhoz jussunk, hiszen a kormány felhasználja arra az új technológiákat, hogy az internetes kommunikációt elnyomja, korlátozza. De hogyha ez a technika nem létezne, akkor nem is lenne mit elnyomni, korlátozni. Tehát úgy gondolom, hogy ha ezzel a témával foglalkozunk, akkor azon kell elgondolkoznunk, hogy a digitális technikát hogyan tudjuk arra használni, hogy a véleménycserét, a szabadságot, a demokráciát, stb exportáljuk a világba. És azt szeretném kérni, hogy ezeket a szempontokat tegyük a vélemény középpontjába, ugyanis alapvetően elvben minden technik technikát erre kellene alkalmazni, azonban, hogyha egyáltalán nincsen internetes technika, Iránban nem exportálunk oda ilyet, akkor azért, mert nagyon kérdéses módon bánnak az ottani rezsimek ezzel, akkor egyáltalán nincsen semmilyen kommunikációs csatornánk ezzel az országgal. Erre kellene utalnunk tehát. Úgyhogy az ex post ex ante engedélyezésnek a kérdéséről is még szót ejtettünk. Úgy gondolom, hogy el kellene gondolkoznunk azon, hogy nincs -e ezzel kapcsolatban itt egy tévedés. Tehát a legfontosabb, hogy egy jó minőségű előzetes ellenőrzés legyen. Az Európai Unió tagállamaiban nagyon sok jó gyakorlat van erre vonatkozóan, ez hasznos eszköz lehet, de a jó utólagos ex post ellenőrzés adott esetben hasznosabb lehet, hogyha az eredményeit nézzük meg. Tehát nézzük meg, hasonlítsuk össze, hogy bizonyos tagállamoknak a rossz szabályozásai, exporttal kapcsolatos rossz irányító magatartása az milyen következtetésekre ad lehetőséget. Az ex post ellenőrzés nem azt jelenti, hogy exportálják a terméket, és aztán megnézik utólag, hogy hallja, tévedésből egy atombombát exportáltuk, és ezt nem lett volna szabad tennünk. Tehát az ex post ellenőrzés azt jelenti, hogy bizonyos szállítók, bizonyos vállalkozások, amelyek nagyon megbízhatóak, akik ismerik a szabályokat évek óta, már bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy tudják, hogy mi az, amit exportálhatnak, és mi az, amit nem vihetnek ki, azok megkapják a lehetőséget arra, hogy maguk döntsék el, hogy mit exportálnak és mit nem, és utólag jelentik számunkra, hogy mit exportáltak, ugyanis ők tudják, hogy legális az, amit exportáltak, itt gondolok például az alkat részekre, a különböző digitális technológiákba, tehát a gyakorlatban ugye a jelenlegi szállítási láncoknál például Párizsban, Londonban el kell repülni a repülőgépnek az alkatrészekkel, és lehetővé kell tenni a gyors szállítást, például alkatrészszállítást egy olyan eszköz esetében, amely már rég megkapta az engedélyezést egy korábbi eljárásban, és nem szabad, hogy arra várjunk, hogy két-három hét alatt megtörténjen az ellenőrzés, és kiadják az engedélyt. Tehát jó lenne, hogyha az ex post ellenőrzés lehetőségét is a kollégák megfontolnák. Később még foglalkozunk majd ezzel, de mindenképpen ez a kérdés szerepet játszik, és el kellene gondolkozni azon, hogy az ex post, ex ante engedélyezésnek a kérdés, amiről már másfél évvel ezelőtt beszéltünk, az itt hogyan jelenik meg, egyébként pedig egyetértek a véleménnyel. Thank you, Daniel. Elnök, köszönöm Daniel. Helmut, szeretnél még hozzászólni? Igen, elnök úr. Szeretnék még egy szempontot tisztázni, mert úgy gondolom, hogy itt ez félreértésekhez vezet, itt az eszmecserébe. Hogyha a véleménynek az angol címét nézzük meg, az AFET bizottságban tehát itt, akkor az teljesen más, mint ami a német cím. Ugyanis Kaspari kolléga nem a digitális szabadság stratégiájáról van szó, hanem egy stratégiáról a digitális szabadság számára. És előző héten Strasbourgban az AFED bizottság beli kolléga ezt világosát tette. Tehát itt a szerzőjogokról, a szellemi tulajdonjogokról van szó, és ezeknek a külpolitikai dimenziójáról itt az Európai Unióban. Tehát ez a megközelítés mód, ha jól értettem, és hogyha jól és az afedbeli kollégának is ez a fontos. Ha mi tehát itt az Intában erről beszélünk, akkor meg kell néznünk a kereskedelmi vonatkozásait ennek. Tehát nyilvánvaló, hogyha a Deve készít egy, egy jelentést, akkor a tartalmat azt nem nekünk kell biztosítanunk a vélemény keretében, hanem azt kell megnéznünk, hogy ez a kérdés a kereskedelmi forgalom keretében hogyan jelenik meg, és a digitális szabadság számára hogyan tudjuk a stratégiát ebből a szempontból megjeleníteni. Úgy gondolom, hogy ez az a megközelítés mód, amit a vélemény előadójával együtt itt most ki kell dolgoznunk. Well, thank you, Helmut. Elnök, köszönöm szépen, Helmut. Szerintem egy olyan ö, témával van dolgunk, ami igazán lenyűgöző. Nagyon nagy jó vita volt ez bizottság részéről, Andrea Gloria. E, elnézést velem kell beérnie, Szönik Hart vagyok a kereskedelmi főigazgatóságtól. Először is szeretnénk rámutatni és egyben osztjuk is az jelentéstevőnek a célkitűzéseit, nevezetesen, hogy bizonyos, megbizonyosodjon, hogy a gondolatok szabad mozgása, a szabad köz, kommunikáció megmaradjon, és ahogy Lange úr is helyesen rámutatott, az internet szabadsága nagyon fontos a gazdasági szempontból is sőt előfeltétele a mai világban a jó kereskedelemnek. Ezért ez egy olyan cél, amit mi is szeretnénk elérni a szabadkereskedelmi megállapodásainkon keresztül. Segíteni kívánjuk a kereskedelmet. Ez természetesen a gondolatok, információk szabad cseréjét nem akarjuk akadályozni. Ezért egy kicsit meglep az, hogy a véleménytervezetben van egy olyan is, hogy a kereskedelmi tárgyalásokat tartóztassuk fel mindaddig, amíg a szellemi tulajdon jogi kérdések nem oldódnak meg. Tehát érdekes lenne tudni, hogy ez konkrétan mit jelent jelenleg mi a nemzetközi tárgyalásokban is a jelenlegi uniós vívmányokra, az ákikra támaszkodunk, a, ez jelenti az elkereskedelem irányelvet, és ez az elkereskedelem irányelvez biztosítja a szabadságot az állampolgárok számára az unión belül. A szabad, koreai szabadkereskedelmi egyezményre hivatkozhatok, ott is van egy rendelkezés a szellemi tulajdoni jogokkal kapcsolatban, de ennek semmi kihatása nincsen az internet szabadságára. Hogyha ennek persze az ellentétjét tapasztalnánk, akkor ezt megvizsgálnánk, de mostanáig nem volt e- ilyen és végezetül azt hiszem, hogy Lange úr vetette fel Bárnyi úrnak a terveivel kapcsolatos kérdés. Hát valószínűleg Bárnyi úrat kellene megkérdezni, illetve a piaci főigazgatóságot, és ahogy Bárnyi úr is azt mondta, hogy vannak kérdések, amiket meg fog vizsgálni a szellemi jogokkal kapcsolatban is. A szellemi jogok és az internet kérdésével is kíván foglalkozni, és amennyire tudom, az ő szolgálata vizsgálja ezt a kérdést, de egyéb részleteket nem tudok. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jelentéstevő kíván még hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. És köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának a véle, kifejtett véleményekért és a részletes elemzésekért. Ahogy elnök úr is elmondta, ez egy nagyon nagy átfogó téma, ugyanakkor nagyon érdekes is Szerintem alapvetően minden kérdéssel foglalkoztunk ezen belül. A hatos pont az egy célú, egy felhasználású berendezésekkel kapcsolatban elég jelentősnek mondható a konszenzus, még a szakbizottságon belül, ezért nem kívánok ezzel foglalkozni. Az intellekt, a szellemi tulajdonjogok, ez egy nagyon ellentmondásos téma, különösen jelenleg, miután a parlament utasította a múlt héten a hamisítási megállapodás tervezetet. Most nem a szabadkereskedelmi tárgyalásokban lenne talán teljes mértékben helye a szellemi tulajdonoknak. Ez nem azt jelenti, hogy az összes szabadkereskedelmi tárgyalást le kellene állítani az, ennek a szabadkereskedelmi megállapodásoknak mindkét fél számára előnyösnek kell lenni, tehát nekünk is, meg a partnernak is. Tehát nekünk is kell, hogy ebből legyen hasznunk. Tehát itt nagyon kis esetek, kevés esetben van, amikor ezek nem kedvezőek a mi számunkra, nekünk semmi előnyünk nincs ezen megállapodásokból. És nem feltétlenül kellene a, azt mondani, hogy most nekünk egy új politikára van szükségünk a szabadkereskedelmi tárgyalásokhoz, hanem az kellene, hogy a szellemi tulajdonjogú rendelkezések is az európai állampolgárnak is hasznára legyenek. Következésképpen ezen kívül tulajdonképpen nem nagyon van más. Még esetleg annyit mondanék, hogy Dél-Koreában vannak rendelkezéseik, nemzeti rendelkezéseik is például általános kommunikáció szűrést és blokkolást végeznek a szellemi tulajdon jognak megfelelően és azonnal látniuk kell azt is, hogy ez adott esetben kereskedelmi akadálye. Az európai Uniós Bíróság egyébként így döntött, hogyha általános fil, ö, szűrést alkalmaznak, ez ö, bizony a szabad vállalkozást is gátolja és akadályozza. Tehát ez is meg jó lenne, hogyha megnézné a bizottság is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók határideje július 19-e, a szavazás szeptember 17-18-án lesz. Köszönöm. 11-es téma a nyomon követő csoportok tevékenysége. Kína. Helmut. Yes, uh, I can say. Uh... Igen, hát mondhatok néhány dolgot a ö, nyomonkövető csoportokkal kapcsolatban. A negyedik nyomonkövető csoportülésünk volt. Egy ö, tájékoztatót hallgattunk meg a legutóbbi vegyes bizottságról, amely május 31-én került megtartásra Brüsszelbe, amely de biztos úr is részt vett, illetve kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó kínai kollégák vettek részt. A, hogy a bizottság tájékoztatott bennünket, ezek a tárgyalások nagyon világos, őszinte, pozitív légkörben folytak, Mindkét fél elmondta meggyőződését, hogy van egy lehetőség vagy esély arra, hogy megalapodásra jussunk, különösen a beruházási befektetési területen, ami a fő téma, és ez egy folytatása lesz a véleménycserének. Párhuzamosan a következő ö, csúcson EU-Kína a csúcson, amit szeptemberben lesz, 18-19-e körül, tehát hát viszonylag hamar. Ottan mindenképpen felfogvetésre kerül majd ennek a megállapodásnak a kérdése is, mint egyik kulcspontja az ottani tárgyalásoknak. A másik dolog, amiről véleménycserét folytattunk, a yuan a kapcsolatos árfolyamkereskedelmi kérdések, illetve Japán, a yen és a yuan közötti kapcsolat, tehát a Kína-Japán kereskedelem, és ez egy globálisabb szempontból is megvizsgálásra kell, hogy jön. Kína hasonló megállapodásokat kötött egyébként, tehát árfolyam megállapodásokat Pakisztánnal, Ausztráliával. Tehát van egy új feltörekvés a kínai félnek, vagy hogy szeretnének megállapodások alapján dolgozni, illetve árfolyam megállapodásokat kötni, és a nemzetközi árfolyamokat is megállapodások útján kezelni a kereskedelemben. Az Európai Központi Bank adott e, egy szintén tájékoztatót ezzel kapcsolatban, illetve hogy ennek milyen hatása lehet, illetve milyen kihívás jelent ez az euróválsággal párhuzamosan. Azt mondhatom még, hogy fel kell gyorsítanunk ezt a nyomon követő tevékenységet, és azt javaslom, hogy a koordinátori ülésen vessünk fel majd talán néhány ötletet, hogy még jobban tisztában legyünk ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Sajnálom, hogy tegnap nem lehettem ott, egy másik ülésen kellett részt vennem, sajnos. Thank you, thank you, Chair. First of all, let me thank you. Mexico George, igen, köszönöm mindenkinek, aki tegnap részt vett a monitorizó csoportban, ez volt az első ülés. Nagyon érdekes vitát folytattunk Jorgos eh, úrral és Hanánkov úrral a kereskedelmi főigazgatóságtól. Az EU-Mexikó szabadkereskedelmi megállapodás volt az a legambiciózusabb szabadkereskedelmi megállapodás, árukereskedelem, kereskedelem könnyítés, közbeszerzés, vám, stb. témákban. Ez azonban szép lassan kiöregszik ez a megállapodás, és nem annyira jó, mint amennyire lehetne, különösen, hogyha összevetjük a más egyebekkel, közép-amerikai, Peru, kolumbiai megállapodással. Három felülvizsgálati záradék van a megállapodásban. Szolgáltatások, befektetés és mezőgazdaság vonatkozásában. A bizottság azonban azt szeretné, hogy más témákat is felvessünk, mint a közbeszerzést. Azzal kapcsolatban azonban, hogy hogy járjunk el a felvizsgálattal kapcsolatban nincs egyetértés, a mexikóiak nem akarnak annyira részt venni ebben, mint az Európai Bizottság, de tekintettel arra, hogy választások lesznek, vannak, és ugye párbeszéd indult az új kormányzattal is, erre tekintettel el kell, hogy mondjam, hogy más egyéb kiegészítő téma is megvitatásra kerül a monitorozó csoportban. Például a, a kábítószer ellenőrzés, pénzmosás, ezért is mondom azt, hogy tényleg nagyon élénk vitát folytattunk, és a várakozásaink értelmében várjuk a, vagy hát szellemében várjuk a további információkat a bizottságtól. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Oroszország következik. A nagykövettel meg volt az első ülés az elmúlt hónap végén. Helmut, azt hiszem ott voltál. Óvatosan igyekszem fogalmazni. nehéz volt tőle igazából választ kapni. Igyekezett kibújni a kérdések alól, valószínűleg egy jó orosz diplomata ő, az oroszok szemszögéből. Az egyik téma azonban megvitatásra került, az nem volt más, mint a WTO-s csatlakozási kérelem. A Duma megosztott ebben a kérdésben. valószínűleg azonban ez végig vihető a Dumán Putyin pártjával. Aztán a gázellátásról is szóltunk, hogy egy csővezeték nem kerül ki alakításra. Mezőgazdaság került szóba. Oroszország ugye nagy exportőr, nagy gabona exportőr, és ez így lesz a következő években is. Aztán a vízum hozzáférési kérdésekről is beszéltünk, hogy nehéz bejutni Oroszországba, nehéz vízumot kapni. Erről azt mondta, hogy valószínűleg könnyebb Oroszországba vízumot szerezni, mint a, mondjuk az Egyesült Államokba volt. Én nagyon óvatosan válaszolt, igazából nem válaszolt. Ennek ellenére egy gyümölcsöző kellemes ülés volt, és remélem, hogy folytatódnak a tárgyalások vele a következő ülések során. Megjegyzés? Nincs? Jó. Ezzel le is zárjuk az ülést. 11.30-kor üléseznek a koordinátorok zárt körülésen. Köszönöm, jó étvágyat!